Euh, Kedves kollégák, megnyitom a mai ülésünket. Ez a nap rendkívül sűrű lesz, és különösen gazdag. Egy olyan napról van szó, amiben az a megtiszteltetés ér bennünket, hogy Öttinger biztos urat láthatjuk vendégül, aki ma reggel tervezte, hogy idejön hozzánk, amikor megvitatjuk Olbricht és Tomá asszonyok jelentését a következő költségvetés iránymutatásaihoz, illetve a Döpré jelentéssel kapcsolatban is szeretne itt lenni. Két dossziéről van szó, amelyek nagyon szorosan összekapcsolódnak. Hogyha nincs új saját forrás, akkor ugyanis nem lehet új többéves pénzügyi keret sem. Ez az első ülésünk ma ez, ebben az évben, és újból szeretnék mindenkinek szívből a legjobbakat kívánni a következő évre. Biztos úrnak, önnek is, az ön szívéhez közel állóknak, illetve a munkájához a legjobbakat kívánom. A tanácsadóinknak, a titkárságnak a legjobbakat kívánom. Remélem, hogy ez az év boldog lesz, és izgalmas, nem fog hiányozni a sok feladat. A több éves pénzügyi keret itt áll előttünk például a következő 2020 utáni periódusra, az utolsó tárgyalások a Brexit-tel kapcsolatban a saját források témája előtt állunk, ennyi sok kihívás, illetve ott van még természetesen a 2019-es költségvetés kérdése is. Boldog új évet kívánok tehát mindenkinek! A napi rendel kapcsolatban, ha jól tudom, nincs megfigyelés, nincs hozzászólás. Daniel Vioti elfogadta, hogy elhalasszuk az ő jelentését annak érdekében, hogy kihasználhassuk Öttinger biztos úr jelenlétét, és a több éves pénzügyi keretről, illetve a saját forrásokról beszéljünk. Elfogadjuk tehát a napi rendtervezetet jelen formájában, és emlékeztetnék arra, hogy a koordinátorok határozatai alapján december 11-én meghozott döntéseik megtalálhatóak a december 4-i jegyzőkönyv egyetemben, az önök a mappájában. Hogyha ezzel kapcsolatban sem lesz megjegyzés, akkor ezeket is elfogadottnak tekintem. 18 óra 30-kor ebben a teremben koktélt adunk, egy újévi koktélra hívjuk tehát meg önöket. Ez előtt lesz a szavazás, úgyhogy remélhetőleg sokan itt lesznek a koktélon is ennek pedig nagyon örülök. Szeretném még azt is megkérdezni, hogy van-e a december 4-i üléssel kapcsolatban megjegyzésük, hogyha nincsen, ha nincs kifogás, akkor ezt elfogadottnak tekintem. Következik tehát az 5 és 6-os pontok vitája, amelyeket együttesen fogunk kezelni Öltinger biztos úr jelenlétében szívélyesen köszönöm neki, az önök nevében is kedve kollé- kedves kollégák, hogy itt van. A A biztosokkal kapcsolatban az a szokás, hogyha az őket érintő téma van a biztosok kollégiumának ülésén, akkor ott kell, hogy lenni, ott kell lenniük, ezért 10 óra 30-kor Öttinger biztos úr távozni fog körünkből. A saját forrásokkal kapcsolatos társelőadóknak adok első körben szót, Olbricht úr és Tomá asszony, valamint az árnyék előadók, a vélemények előadója többi szakbizottságból, és végül a koordinátorok kapnak szót illetve hogyha az időnk engedi, hiszen 10 óra 30-kor, ahogy mondtam, Günther Öttingernek el kell mennie, akkor kapnak a többiek is szót, és természetesen biztos úr, ön bármikor szót kaphat, legyen a vita interaktív. Most 5 percben, 5-5 percben megadom a szót a két társ előadónak, Olbricht úrral kezdünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Tomás asszony beleegyezésével csak néhány bevezető szót mondanék, és a tartalommal kapcsolatban pedig majd asszony fogja a második részt ismertetni. Először is jelentésünk egy újabb lépés abban a vitában, ami a következő több éves pénzügyi keretről szól, és igazából nem is az MFF-ről van szó, hanem a holnap EU-járól. Újból reagálunk az Európai Bizottság álláspontjára, amelyet először egy fehér könyv, utána a jövő az európai alapok és finanszírozás jövőjéről szóló nyilatkozatok, Krecu és Öttinger biztosok szájából hangzott ez el. Tehát ezek után vázoltunk fel néhány alapelemmel kapcsolatban forgatókönyveket, mint például a hozzáadott érték. Ebben a dokumentumban nem csak a bizottság által felvetett kérdésekre szeretnénk választ keresni, hanem a bizottságnak és a tanácsnak szeretnénk bemutatni az álláspontunkat, mielőtt az Európai Bizottság májusban az álláspontját bemutatja. A tanács mihelyt az ő álláspontjukkal a jóváhagyási eljárásban megjelennek, szeretnénk, ha látnák az Európai Parlament véleményét is. A parlament nem enged az Európai Unió ambícióiból úgy gondoljuk, hogy elérkezett az idő, hogy különösen a Brexit után nagyon világosak legyünk azzal kapcsolatban, hogy mit akarunk az Európai Uniótól. Mi legyen a fő témája a munkánknak? Először is fent kell tartani a szakpolitikákat, amelyeket már is amelyeken már is dolgozunk, az egyszerűsítés természetesen, és ezeknek a kiigazítása fontos, de a szakpolitikákat meg kell tartanunk, mert ezek működnek olyan politikákra gondolok, mint a mezőgazdasági szakpolitika, vagy a kohéziós politika, ahol vannak problémák, főleg a végrehajtás tekintetében, de ezeket attól függetlenül meg kell tartani. Ugyanakkor osztozunk az Európai Bizottsággal abban a véleményben, hogy vannak új kihívások, új prioritások, és ezekre a jövőbeli költségvetés és az MFF is választ kell, hogy adjon. A biztonság és a védelem kérdéseire van szó, illetve a migrációs válságra. Ról. A migrációs válságnak két dimenziója van, van egy belső dimenziója, mit tegyünk az illegális bevándorlókkal, és egy külső dimenziója, mit tegyünk annak érdekében, hogy a jövőben elkerüljük a tömeges bevándorlást, amit ellenőrizhetetlen ö, formát tud ölteni. Ezek tehát a pirulításaink, és hogyha a tagállamok hozzájárulnak ehhez, akkor ehhez további pénzügyi forrásokra van szükség. Hangsúlyozom, hogy további pénzügyi forrásokra, mert ezek új problémák, új kihívások. Nem javasoljuk azt, hogy a régi politikákat helyettesítsék az új prioritások, ezek új prioritások, amikhez új pénzügyi forrásokat kell rendelnünk. Ezért javasoljunk valami olyasmit, ami nem nincs összhangban teljes mértékben azzal, amit Öttinger biztos úr mutatott be. A vita elején tehát azt gondoljuk, hogy a kohéziós és a kap fejezeteket meg kell tartani a jelenlegi szinten, természetesen figyelembe véve azt a csökkenést, amit az Egyesült Királyság kilépése okoz. Sőt, vannak olyan programok, amelyeket meg kell erősíteni. Ezért javasoljuk, hogy a Horizont 2020 1,5-szeresét kapja, a COSME, a Dublin és az Erasmus Plus pedig szintén ö, kapjon emelést. Ezek a különböző európai parlamenti viták eredményeképp született kéréseink. Ennek következményeképp, ami nagyon általános elemzésünk szerint készen állunk, hogy a munka elején azt javasoljuk, hogy az MFF 1,3%-át tegye ki a GNI-nek. És ez nem légből kapott eredmény, hanem az eredmény egy sor vitából, amit az Európai Parlament folytatott le 1,2 milliárd évente. Az Európai Bizottság 1,1 plusz javasolt. Számunkra ez azt jelenti, hogy ők készen állnak az 1,2 elfogadására, mi a parlament az ambíciónkat fenntartjuk, és 1,3%-ot szeretnénk látni különben a szakpolitikák struktúráját meg kell változtatni. A kérdés az, hogy az Európai Uniónak mik a jövőbeli prioritásai, az ambíciói, és ezeket fent tudjuk-e tartani. És most átadom a szót Tomá asszonynak. Elnök, köszönöm. Tomá asszony, parancsoljon. Köszönöm. Euh, köszönöm, biztos úr akkor most én egy kicsit a technikai részletekbe megyek, illetve azokba a követelésekbe, amelyeket mi benyújtunk a költségvetés szervezet, szervezésével kapcsolatban gyakran mondjuk itt ebben a bizottságban is ismételgetjük azokat az elveket, amelyeket tiszteletben kell tartani, és amelyeket nem tartanak immár tiszteletben, elsősorban az egységessége a költségvetésnek, és a, a zártsága a külső alapoknak, illetve azoknak a be, újraintegrálása a költségvetésbe, valamint a költségvetési egyensúly kérdése, és a kötelezettségvállalások és kifizetések közti egyensúlyi helyzet, amelyel elkerülhető a kifizetések válsága. Emellett az egyetemessége a költségvetésnek, ami azt jelenti, hogy nincsenek címkézett bevételek címkézett kiadásokra, e, illetve a 311-es cikk tiszteletben tartása, ami arról szól, hogy az Európai Uniónak rendelkeznie kell azokkal az eszközökkel, amelyekből kielégíthetőek a vállalt célok, és amelyet úgy tűnik, hogy elég régóta elfelejtettünk, mármint ezt a 311-es ciklust, cikket. A, ami a költségvetés időtartamát illeti, ezt összhangba kell hozni az Európai Bizottság mandátumával, tehát hogy együtt járjon a költségvetési ciklus, illetve a bizottsági ciklus, ciklusa, a 7 éves ciklus ennek nem felel meg. Ehm, a következő mandátumnál egy kötelező felülvizsgálatot kell létrehozni, hogy átálljunk az 5 plusz 5 éves ciklusokra, amely egyrészt előreláthatóság, előreláthatóságot fog biztosítani, ehm, tehát 5 plusz 5 év, és aztán most itt egy kötelező felülvizsgálattal lehet elmozdulni ebben a, az irányba. Tehát kötelező módon, ami megfelel a ciklus elejének, eh, illetve a költségvetési források növekedésére is szükség van, mert a rugalmasság az végsőkig ki lett használva 2016-ban, amikor is hivatalból újra címkézték, újra csoportosították a különböző kifizetési és kötelezettségvállalási plafonokat. Emellett a speciális a rugalmassági eszköz két milliárdra nevelése, e, illetve a rendkívüli kiadások alapja és a szolidaritási alap e, fontos tételek. E, figyelembe vettük a javaslatot, amely a hozzáadott értékre vonatkozik, ezt osztjuk is, ugyanakkor meg kell ezt határozni, és kritériumokkal ellátni, szükség van arra, hogy itt ebben a bizottságban meghatározzuk, hogy mit jelent az, hogy az Európai Unió hozzáadott értéke, mert úgy tűnik, hogy minden felszólaló más és más meghatározást használ. Ezt követően még a szakpolitikák egyszerűsítését is szeretnénk elérni. És szintén fontos az átláthatóság. A mai bizottsági kollégiumi ülés, ahol a törökországi alkuról is szó lesz, na ott nagyon sok mindent kell tenni, ezt kifejtettük már, az a tartalék, ami a török alkura félre lett téve, az azért egy átláthatóbb tárgyalási folyamat során kellett volna, hogy kialakuljon, tehát itt még kerülfeszítéseket kell tennünk. És beszéltem már a kifizetési válságról, közelíteni kell a kötelezettségvállalásokat és a kifizetéseket. Egy új szerkezetet fogunk javasolni. Ez vitatott lesz, voltak, akik már egyébként a figyelmemet fölhívták erre a kérdésre, ugyanakkor Olbrich úrral egyezik a véleményünk, hogy bizonyos dolgokra szükség van. Az első az, hogy a költségvetés szerkezete az megfeleljen a politikai prioritásoknak. Most ebben a vonatkozásban kell néhány módosítást tenni. A második dolog, csak gyorsan utalok rá, egyetértünk ebben is, hogy fontos fenntartani a gazdasági tevékenységet és annak a tartóságát, a második pedig a koherenc, kohézió és szolidaritás elve, amit meg kell erősíteni egy a fejezetben, költségvetési fejezetben, emellett az Európai Uniónak a világ iránt vállalt felelőssége szintén egy külön fejezetet érdemelne, és ugyanígy akár külön fejezete lehetne a biztonsági kérdésnek, és ott van természetesen még a költség, az adminisztrációs, az igazgatási fejezet is. Vannak bizonyos szakpolitikai konfúziók. Nem lehetséges az, hogy a migrációt és a biztonságot egy költségvetési sorból kezeljük, mert az politikai zavarokhoz okoz, ok, vezet, amelyek egészségtelenek és ez egyébként a költségvetés kezelésével kapcsolatban is felvett problémákat. És kicsit mániásan visszatérek most a török alkú költségvetési hátterére, és a migrációval van ez összekeverve, és akkor ez hogy viszonyul ahhoz, hogy mi a szerepe az uniónak a világban? Tehát itt egy, itt egy láthatósági kérdés van, és láthatósági probléma. Mindjárt befejezem de nyilvánvalóan ez a vita folytatódni fog. Köszönjük, Toma asszony, és eh, nyilván mindez eh, hozzá fog járulni ahhoz, hogy eh, igaz költségvetésünk legyen, és aztán azt meg is valósítsuk. Most a saját erőforrások raportőrnek adom meg a szót, először Döpré úrnak elnézést Olbrecht úrnak még lenne hozzáfűzni valója az eljárással kapcsolatban. Igen, felosztottuk a feladatokat, mondja Olbricht úr. Csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy ott vannak az ágazati politikák fejezet is, amelyek a speciális bizottságok értékeit hordozzák, és ezek között is szerepel azért az MFF-ben néhány tétel, a, rendel, a, szekt, a szektoriális szabályozások. Ott szintén változtatni kell a szövegen, és aztán a végén, ami az eljárást illeti, ez is rendkívül fontos, hogy befejezzük a munkát időben, mert mi állandóan a parlament álláspontját ismételgetjük, a választások előtt akarjuk befejezni ezt az egész folyamatot, ami egyfajta dinamizmust, egyfajta gyorsaságot feltételez, tehát az választások előtt készen legyen ez. E, ugyanakkor az egész időszak során a parlamentnek részt kell vennie, nem csak a végeredmények meghatározásánál. Köszönöm. E, most pedig megadom a szót a két társelőadónak, a, a, az egység, a saját erőforrások témában. Dupré úrnak először. Köszönöm szépen, elnök úr. Felszólalásomban én is az általános elvekre szeretnék szorítkozni. Ezekkel kapcsolatban teljes mértékben egyetértettünk kollégámmal Lewandowski úrral. Az első pont, ami fontos számunkra, elnök úr, ön is említette, hogy úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamentnek kapcsolatot szerves kapcsolatot kell létrehozni a több éves pénzügyi keret felülvizsgálata, illetve az új saját források között. Mert amikor az eljárást megnézzük, az új saját források feltárására az Európai Parlamentnek a szerepe nagyon korlátozott, ezért döntő fontosság, hogy ezt összekapcsoljuk az MFF-fel, hogyha ez a kapcsolat nem létezik, akkor nagyon gyenge esélyekkel állunk az új saját források feltárása felé. A kollégámmal elemeztük a magas szintű csoport, az úgynevezett Monti csoport eredményeit. Ez a legfrissebb és legjobban alátámasztott, legrészletesebb dokumentum, ami rendelkezésünkre ez volt az egyik ok, a másik ok pedig az, hogy ez egy olyan dokumentum, amely intézményközi megállapodáson nyugszik, tehát a három fő Európai Uniós egyez, eh, intézmény elő egyetért a benne foglaltakban. Harmadsorban Lewandowski úr és én is azt javasoljuk, hogy új saját források jöjjenek létre a következő elvek alapján. Legyen ez egy csomag. Egy csomag azért szükséges, hogy ki lehessen igazítani egyen, az igazságosság érdekében a hozzájárulásokat. A három stratégiai célkitűzésre kell alapozni ezeket, ezek a az európai közérdekeket szolgálják, és hozzáadott értéket kell, hogy biztosítsanak három. A saját források nem azonnal kell, hogy megnyitásra kerüljenek, hanem prioritásuk a, és operatív gyakorlati szempontok szerint szépen sorban kell ezeket megnyitni. A jelenlegi rendszerrel együtt kell, hogy működjön, ezt fent kell tartani, mert hatékonynak bizonyult, bizonyult eddig, gondolok itt különösen a mezőgazdaságra. Aztán a visszatérítések törlése. Még akkor is, hogyha vitázhatunk a pénzügyi mechanizmusok módjáról. Hat, a fizetéseket az NI-re kell ö, alapozni, hogy az Európai Unió költségvetése igazságos módon ö, álljon össze a tagállamok hozzájárulásaiból. Aztán fent kell tartani a tagállamok adóügyi szuverenitását, e, ezt megkérdőjelezni sem lenne esélyünk, és az új saját forrásoknak a felállítása úgy kell, hogy létrejöjjön, hogy a nemzeti hozzájárulások a ne úgy történjenek, hogy a tagállamok költségvetése lényegesen csökkenjen. Ezek a fő elvek, elnök úr, amiket lewandowski kidolgoztunk a jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, de például Lewandowski úr kapszott. Köszönöm. Ezzel a jelentéssel új fejezetet nyitunk a parlament soha nem végződő azon missziójában, hogy az európai költségvetés befizetési oldalát kiigazítsuk. Ez egy nagyon erősen likvid alapú rendszer, de ugyanakkor stabil rendszer, amit évtizedeken keresztül nem igazítottak ki. Úgyhogy most egy újabb kísérlet talán lehetőséget jelent, különösen figyelembe véve, hogy a Brexit eleve módosításokat fog jelenteni. Ráadásul, mivel eh, választások előtt állunk, óvatosnak kell lennünk, abban, hogy nagyon a kényes témákban, mint például a saját források kérdése, óriási változtatásokat javasoljunk. Óvatosak vagyunk, tehát szerződésbeli, alapszerződésbeli változtatásokat nem javaslunk. A tagállamok adóügyi szabadságát tiszteletben tartjuk, szuverenitását tiszteletben tartjuk, a nemzeti parlamenteket nem érinti egyáltalán a javaslatunk, nem lesz áthidaló záradék, és a tisztességes adóztatás összekapcsolja az Európai Uniós állampolgárokat a költségvetéssel. Megpróbáljuk azt elkerülni, hogy ez az új erőforrás lecsapódjon például az állampolgárok villanyszámlájában. Tehát nem akarjuk, hogy az állampolgárok számláiban mi láthatóvá váljunk, hogyha azt akarjuk, hogy a javaslatunk egyáltalán felmaradjon. A munkának a legnehezebb része természetesen annak a kiválogatás, hogy ezek az új források honnan érkezzenek. Milyen kosárra gondolunk. Az egyik az áfa, ezt már láttuk, ez a legharmonizáltabb adó mód az egész Európai Unióban, 21,5% átlagban 17 Luxemburg esetében, és 27 a legmagasabb. Nos, tehát ez az a sáv, amiben 1-2 százalékos eltéréssel, egyszerűsítéssel tudnánk egy alaprátát meghatározni, ami nem jelentene csökkentéseket a tagállamokban. Azt gondoljuk, hogy több mint 13%-át az új költségvetésnek ebből lehetne ö, finanszírozni ahhoz képest, amit most tesz ki ez a tétel. A másik szintén egy régi javaslat, a pénzügyi tranzakciós adó, 2011-ben már láttuk, ez nem összekeverendő a pénzügyi tevékenységekre vonatkozó adóval. Itt a tranzakciókat adóztatjuk, nem Tobin adóról van szó. Időről időre elhangzik, hogy Tobin adót javaslunk. Nem, Tobin a 70-es években arra reagált, hogy a Bretton woods rendszer összeomlott, és a, a valutaváltási tranzakciókat adóztatta volna. Mi, ahogy 2011-ben is javasoltuk, a tranzakciókat adóztatnánk, és elkerülnénk a háztartások tevékenységének az adóztatását. Tehát, hogyha valaki például fogyasztói adót vesz fel egy banktól, azt nem adóztatnánk. Vagy a KKV kölcsönfelvételei sem adóztatandó. Szerintünk így tudnánk egy megerősített együttműködés keretében előrelépni. A következő javaslat pedig a vállalati adóztatás ennek egy-két százalékát irányítanánk át, Itt ismét a közös konszolidált ö, társasági adóalapa kapcsolatos lépésekkel összhangban szeretnénk haladni, és Lamassur úrral úgy gondoljuk, hogy a digitális szektort is le kéne, hogy ez fedje. Ez nagyon nehéz lesz, de abszolút a szükség van rá. Kell, hogy az Európai Bizottságnak legyen olyan, olyan technikai készségei, hogy ezt működőképessé és funkcionálóvá tegye. Tehát akár a digitális szektor külön adóztatása, vagy a társasági adóztatás fedje le a digitális szektort is. Ez a két megoldás. A legkényesebb pedig az az a kérdés, hogy hogyan lépjünk fel a klímaváltozás ellen, és az környezetvédelmi adóztatást hogyan vezessük be. Itt volt egy olyan kísérlet, hogy országsemlegessé tegyük ezt az adónemet, mégpedig úgy, hogy legyenek rögtön olyan országok, amelyeket érint ez az adóztatás, és hogyha így járunk el, akkor sajnos ez a javaslat meg fog bukni, még mielőtt megszületne, csak úgy, mint az Európai Bizottság 2011-es energia adó terve, amikor a széndiokszid kereskedelmi rendszerbe nem illeszkedő energiát meg akarták adóztatni, ezt azonnal elkaszálta a, bizo- a tanács. Aztán egy kiigazítási adó 2007-es sárközi javaslat volt a széndiokszid kiigazításra vonatkozólag. Ez valamilyen jellegű vélemet, védelmet jelentett volna a környezetvédelmi dömping előtt, a széndiokszid határ kiigazítási adónak különböző megoldásai lettek volna, de azokat az országoknak, azokból az országokból származó importokat érintette volna, amik olyan harmadik országból érkeznek, amelyek nem tartoznak az LTS rendszerhez, vagy hasonló rendszerhez. Ez amolyan zöld protekcionizmus lett volna az EU részéről. Egy intézkedés, amivel a környezetvédelmi dömping ellen védekeztünk volna. Értem én, hogy ez a harmadik országok részéről lépésekhez vezethetne. De a rendszer kiegészítésére kiigazítás és visszatérítések nélkül, már pedig ilyenek vannak, hogyha a visszatérítés nélkül akarunk eljárni, akkor nem tudunk olyan saját forrásokat javasolni, amelyek nem fognak egy vagy más tagállam részéről azonnali reakciót kiváltani és az úgynevezett egyéb forrásokat sem hagyhatjuk figyelmen kívül, ezek különböző természetűek, vannak olyanok, amik előreláthatóak, vannak, amelyek nem. A nem előreláthatóakat a tartalék keretbe kéne irányítani. Köszönöm. Merci, monsieur Lewandowski. Merci. Köszönöm, Lewandowski úr. Most pedig Ötinger biztos úrnak adom meg a szót, aki megosztja velünk a reakcióit ezen bevezető szavakra. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Először is a négy jelentéstevőnek szeretném elmondani, hogy óriási tisztelettel adozom előttük. A munkatársak, a különböző szabizottságok együttműködése vezetett ehhez az eredményhez, és úgy vélem, hogy nagyon szakszerű, és minden érintett számára iránymutató alapot sikerült létrehozni. Örülök annak, hogy az Európai Parlament arról döntött, hogy a két jelentést gyorsított ütemben vitatja meg, vagyis februárban már megszületik a szakbizottságokban a döntés, és márciusban a Strasburgi ülésen foglalkoznak majd ezzel a kérdéssel. Így az önök álláspontja időben fog megérkezni majd a vitába. A májusban érkező bizottsági javaslat kapcsán azon leszek, hogy a lehető legtöbb elképzeléseket elvárásukat, tartalmukat felvegyem a bizottság javaslatába. A munkánknak van egy ütemterve, volt már két héttel ezelőtt egy kiinduló vitánk a kollégiumban. Konferenciát tartottunk mintegy ezer résztvevővel, számos képviselő is részt vett ezen, például Ártói úr. Hetenként látogatok el két fővárosba, azért, hogy minden releváns miniszterrel, a nemzeti parlamentekkel tárgyaljak, találkozzak az állampolgárokkal. A következő hetekben minden nap minden pontban rögzítjük majd a pozícióinkat, de jelenleg még képlékenyek a dolgok. A vezetői ülésen február 22-én egy egyetemi jelzést várunk annak irányába, hogy a kormányos államfők és a költségvetést prioritásként kezeljék. Eh, Tusk úrral minden nap kapcsolatban állunk annak érdekében, hogy eh, a tanács 2018-ban, eh, 19-ben intenzíven tárgyalja meg ezeket a kérdéseket önökkel együtt. Van néhány fontos tartalmi pont, amelyről döntenünk kell. Először is az Európai Bizottság erős, koherens EU 27 költségvetést szeretne létrehozni, és nem pedig egy második eurozóna költségvetést szeretne létrehozni, több okból kifolyólag. Egyik ok az az, hogy az eurozóna és az EU27 között egyre eh, kevesebb az különbség, az eurozóna költségvetés költségvetés 2011-ben javasolták, akkoriban 28 tagállam volt, és 11 euró ország, most pedig már 19 euró országban és 27 tagállam lesz, és időközben majd lesznek további országok, amelyek az eurózóna tagjaival válhatnak, vagyis kevés kívül maradó ország lesz. Ehhez jön még az is, hogy mi nem hisszük azt, hogy egy ambiciózus EU27 költségvetés tudunk előterjeszteni, aztán még egy eurozóna esetében egy magasabb százalékpontú GNI-t tudnánk bevezetni. Macron elnök úr Párizsból Hágába vagy Bécsbe utazva nem kapna erre engedélyt. Egyik országban sem. Erős EU27 költségvetésre van szükség. Itt van most a két nagy hiányosság, a Brexit hiány. Egyre inkább világos az, hogy 2019-ben, 2020-ban, illetve az átmeneti időszakban 2020 után eh, mit akarnak majd fizetni a britek. Strukturálisan, fenntarthatóan, legalábbis a következő költségvetési eh, keret második felében 12-13-14 milliárd euró hiányzik. Ugyanígy én nem látok jobb egyensúlyt a tárgyalásaim során mint azt mondanom a beszélgetésem során, hogy a Brexit hiányt 50%-ot lefedünk majd az átcsoportosítással, a meglévő struktúrákkal, 50% pedig majd az új eszközökből jön a 27 tagállamok részéről. És itt vannak még a feladatok, illetve a kiadási hiányok. Ugyanis a nagyon fontos új feladatok állnak előttünk, európai szinten sokkal jobb ezeket a feladatokat elvégezni, viszont 2011-12-13 során, amikor a jelenlegi költségvetési keretet létrehoztuk, ezek még nem léteztek, vagy nem ekkora mértékben léteztek. A határellenőrzés, határvédelem, a terrorizmus legüzdése, migráció segítségnyújtás a menekültek számára az Európai Unión kívül, megerősített fejlesztési segítség, védelmi kutatás, a védelmi politika. És ezen témák esetében láthatunk egy többletértéket. Egy példát szeretnék kiemelni provokatív módon. A tagállamainkban 100 ezer határelnőr van, a Frontexet ezer főre emeljük. Nem kell matematikusnak lenni ahhoz, hogy lássuk azt, hogy jobb lenne, hogyha az európai külső határokat hiánytalanul kontrollálnánk, mindenkit regisztrálhatnánk, a jogi alapot megkérdeznénk, milyen munkajog alapján érkezik de milyen családi kapcsolatai vannak polgárháborús területről, jön-e, vagy, és ennek alapján vagy integrálnánk, vagy pedig visszaküldenénk őket. De itt mindig európai határokon belül, viszont a szabad mozgást fenntartanánk. Schleswig-Holstein és Dánia között sokkal erősebben ellenőriznek, mint ez idáig. Én ezt nem tartom túlságosan meggyőzőnek. Ausztria és Németország között egyre inkább ellenőriznek, ezt sem tartom meggyőzőnek. Hogyha az én bajorországi párttársaim egy, egy városon, régión belüli ellenőrzést akarják, amit nem is lett az alkotmány értelmében egyébként. Nos, eh, kedves barátaim, ez nagyon kötődik a választásokhoz, máshoz nem. A kérdés az az, hogy a parlament hajlandó-e a bizottság javaslatát követni, hogy a következő években az európai határvédelmünket, a partvédelmet, a Frontex-et, Frontexet ezer, több állással feltöltsük, vagy Bulgáriának, Olaszországnak, Ciprusnak, Máltának, Görögországnak lehetővé tesszük azt, hogy ezeket a helyeket társfinanszírozással építsék ki, mert egyébként ezt nem tudják. Így egy hézagmentes határvédelmet lehetne elérni, és Európán belül nem kellene már a határokat ellenőrizni. És kötelező módon helyreállítanánk a szabad mozgást Európán belül. Ez óriási teher lehetne még az MFF számára. Nem arról lenne hogy a Frontex 50 munkatársal többet kapna, és állandóan kéregetniük kellene a tagállamoktól még száz munkatárs érdekében. A kérdés az az, hogy harmadnak vagyunk-e a 27 tagállamban a hézagmentes európai határok ellenőrzésére. Nem akarok semmilyen program esetében nem, nem akarok olyan programot, ahol ne lenne csökkentés. Szerintem a kohézió a mezőgazdaság területén is kell csökkentés, a fiatalokra, az innovációra kell törekedni. Vannak olyan programok, ahol van egyértelmű többletérték. Tegnap egy nagy konferencián jártam, Artui és Holmeyer kollégák szerveztek a, az űrkutatással kapcsolatban, Galileo és Kopernikus programok tartoznak ide. A digitális szolgáltatás, és ami ezzel összefügg, ezt csak európai módon lehet megszervezni, és itt nem szeretném csökkenteni az összegeket, sőt, egy kicsit még talán növelném is. Mértékletes ö, ö, csökkentésre van szükség a két nagy programnál, és más programok esetében pedig nem lenne csökkentés, vagy inkább egy kis növelés lenne. A plafonról is beszélnünk kell. Az önök javaslata mértéktartó, de ugyanakkor ambiciózus és Parlamenti képviselőként, ha itt dolgoznék, én is ugyanígy jártam volna el. Viszont azt is elmondhatom, hogy én mit láttam az útjaimon. Vannak olyan tagállamok, ahol az 1,0 a mérték. Itt nem is beszélnek, nem is gondolnak a feladatokra, a kiadásokra. 1-0, vagy a tanács nem fog hozzájárulni. Úgy gondolom, hogy a tagá, azon tagállamok, amelyek jobban költenek, azokat rá lehetne venni arra, hogy az 1,0-val az MFF tekintetében nem fogunk kijönni. Ráadásul vannak új feladatok is, amelyeket az adófizetők érdekében európai szinten kell hatékonyan megoldani. A védelem, a határvédelem, a migráció. Ezt 1,0-val nem lehet megoldani. Itt van még a kohézió és a migráció közötti verseny is, amit el kellene kerülni, ugyanígy az agrárkiadások és a védelem közötti kiadást is el kell, konf- verset is el kell kerülni. 1,1 x-re van szükség, vagy legalábbis 1,1 kell, maximálisan 1,2. Én fontosnak tartom ezt a kis határmesdjét, Itt vannak az új eszközök a csatlakozáshoz, az eurózónához, vagy a reformok támogatásához, vagy az aszimmetrikus sokkok érdekében 1,2-re is felmehetünk, de az 1,1 lesz. Még egy példa. Én szeretném például az Európai Fejlesztési Alapot integrálni, költségvetéssel ellátni, és az Európai Költségvetésből támogatni ezáltal megfelelhetnénk a parlament jogainak is, így a fejlesztési támogatás tartós feladat lenne, és belepasszolna a költségvetési keretbe is. 1,0, 1,1, 1,2. Ez itt tehát a kérdés. Még egy harmadik példa. Szeretném, hogyha nem felhasznált eszközök ezeket át lehessen vinni a következő évekre. Nem folyna vissza így a pénz, így az 1,1 vagy 1,2-vel sokat elérhetnénk, és mégis lennének elérhető eszközök, amelyeket különböző változó feladatokra át lehetne vinni. Kíváncsi vagyok majd a tanács reakciójára ezzel kapcsolatban. Toma asszony, hálás vagyok önnek hogy a 7 évet ismételten elfogadták, mert hogyha a bizottságnak, a parlamentnek 5 éves a mandátuma, 5 éves vagy 5 plusz 5 a költségvetési keret, és ezt komolyan vesszük, akkor nem szabad, hogy a parlament az utolsó hivatali évében, a bizottság az utolsó hivatali évében diktálja a következő parlament számára a dolgokat, vagy akár a bizottságnak. Tehát ez egyfajta demokratikus szimetriát jelenthet, és az Európai Bizottság is így fogja majd ezt bejelenteni, és ez így hiteles bejelentés lehet. Beszélni kell a feltételrendszerről, van egyfajta gazdasági feltételrendszer, vagy itt van akár a jogállamiság kérdése és A jogászaink minden technikai uh, jogi alapot most előkészítenek ezzel kapcsolatban. Egy utolsó előtti pont, a fejezetek. A fejezet politika. Ezért hat vagy hét fejezetet szeretnénk. Hadd mondjak egy példát, egyik ebből lenne a biztonság és a védelem. Egy másik hangozhatna így, hogy innováció, jövő és a fiatalok generációja hogyha jobban, mint ez, ez idáig elmondjuk az állampolgároknak azt, hogy miben is fektetünk be, hol van ennek a többlet értéke? akkor ezek a fejezetek az átlag emberek számára és érthetőek lesznek, nem csak az 50 költségvetési szakember fogja tudni azt, hogy egy B, egy A mit jelent. Utolsó pont. A hatodik MFF-et terjesztjük elő. 88-ban Jacques Delors terjesztette elő az elsőt, de az eddigi ötben egy problém még nem létezett, ez pedig az volt, hogy a bizottsági javaslat után és a 2021-es életbelépés előtt lesz egy európai parlamenti választás. Ez eddig nem volt, ez egy veszély, és ezért elmondhatom önöknek, hogy számomra rossz lenne az, hogy előterjesztenénk valamit, nem történik semmi, választási kampány lesz, itt lesznek majd a listavezetők, lesz olyan listavezető, amely sok pénzt ígér Európának, más azt mondja, hogy szó sem lehet arról, hogy a brüsszeli bürokraták pénzt kapjanak, és egyikőjük majd, egy nő vagy egy férfi, nyerni fog. Utána a parlamentben megalkítják a szabizottságokat, a pozíciókat kiadják, megalakulnak, jön a nyári szünet, aztán jönnek a meghallgatások a biztosok esetében, aztán lesz egy új bizottság, egy új bizottsági elnök, akinek majd be kell váltania az MFF-en belül is a választási ígéreteit, lesz 20 eh, új biztos, nekik is idő kell, és akkor már 2020 tavaszán járunk, és 2020 decemberében tudunk majd csak dülőre jutni, és ismételten elkövettük így a korábbi hibát, tehát 2021-ig az innovációt, a kohéziót, a kutatást hátráltattuk, ugyanúgy, ahogy 2011-ben is az az év elvesztegetett év volt. Én erről nem tudok dönteni, és önöknek viszont itt lehet ambíciója, tehát legalább meg kell próbálnunk azt, hogy 2018 májusa, illetve 2009 áprilisa között erre ráhassunk, ráhassunk arra, hogy a tanács is ezt prioritásként fogadja el, és ne késleltesse ezt. Így lehetne egy üzenetünk, amikor a britek elhagyják Európát a bizottság, a tanács és a parlament képes arra, hogy egy nagyon komplex ügyben megállapodjon, ez a jó irányítás egy példája lehessen nem tudjuk, mi lesz ennek a kimenetele, de ha ezt nem próbáljuk meg, az nem igazán bátor hozzáállás, és pontosan ellentéte annak, amit az állampolgárok várnak tőlünk. Köszönöm. Öttinger úr nagyon elkötelezett a több éves pénzügyi keret kidolgozásával kapcsolatban. Egy európai ambícióra van szükség, és ezzel választ kell adnunk az állampolgárok elvárásaira, valamint elő kell készíteni a jövőnket és a védelmünket. Most a saját forrásokkal kapcsolatban. Tudná-e még pár szót szólni? Äh, Csak időben nem lesz semmi ebben, akkor a Monti csoport munkája feledésbe fog menni, hanem mással mi erről majd a bizottság javaslatban. Ezért kellenek új javaslatok és további javaslatok. Szeretnénk a javaslatok egy részét a saját forrásoknál érdekes az, hogy vannak olyanok, akik általánosságban ellenzik ezt, nem akarják ezt egyáltalán. Azt akarják, hogy a bizottság és a parlament száz százalékig a nemzeti parlamentek önkéntes hozzájárulásától a forgalmi adót egyszerűsíteni kell, modernizálni kell, de meg kell tartani. Vannak még javaslatok, és amit Döpré, illetve Levaneszki úr kifejlesztett, azért én egyetértek, ezt mind be kell venni a költségvetési keretbe, viszont azok, akik az új saját, még akkor is, hogyha egy új saját forrást kigondoltak, hogyha és a többiekkel kapcsolatban aggályokat fogalmaznak meg, akkor itt gond lesz. Én szeretném, hogyha az ETS bevételek átvétele szerintem egy könnyen elérhető gyümölcs, én emellett vagyok. A klímavédelem Párizs óta európai kompetencia, a tagállamok ezt el is fogadták. A széndiokszid bocsátás csökkentése 2030-ig, 50-ig európai csökkentési célok ezek a klímavédelem témájában is rendelkezünk hitelességgel és illetékességi körrel. Az ETS, illetve a tőzsdén való ezzel kereskedés egy európai szintű, ez benne van a jogszabályokban. Tehát minden európai itt csak a bevételek folynak vissza a nemzeti költségvetésekbe. Hogyha ezt megvár, könnyebbé tehetnénk azt, hogy Varsóba visszamehessen így. A csökkentési céloknál vannak tagállamok, akik többet tesznek. Érdeklődve figyeljük a pénzügyi piacok témáját és az EKB-t. Ebből óriási bevételeket lehetne generálni az európai költségvetés számára. Harmadsorban elértem azt, hogy ezt a műanyag csomagoló anyagokat meg fogunk fulladni egyébként ebben a műanyag hulladékban, és az adóknak egyébként lesz, lehetne egy visszatartó ereje. A kérdés az az, hogy hova fogjuk elhelyezni az adót, a magánál a nyersanyagnál, vagy pedig magánál a műanyag zacskónál, amit a Carrefourban vagy akárhol veszünk. Tehát erre is lehetne gondolni a bevételi oldalon, a magas szintű csoportban benne lehetne, Ami nem alakul ki ebből, akkor az nem lehet helyes eredmény. Si, merci, monsieur le commissaire. Köszönjük, biztos úr, mindenki érti. Ha azt javaslom, hogy a, az árnyék előadóknak adjuk meg a szót, mégpedig a két témával kapcsolatban összesen egy árnyék előadónak frakciónként, majd ezt követően a vélemények szerzői is szót kaphat, sőt, még hát, és akkor portugálul fogok beszélni. Köszönöm nak legalábbis nagy többsége lesz. Azt is mutatja, hogy a biztosunk ENI 1,3%-a az egy reális javaslat. Kezdődnek a tárgyalások Úgyként arra, hogy a politikai ambícióinkat terveinket visszafogjuk. Be kell bizonyítani, hogy a 27 maradó azt jelenti, hogy nem próbálunk, nem próbáljuk újra feltalálni a kereket, menthetetlen politikákat mentegetni. Az új prioritásokhoz új erőforrások kellenek. Ez ennyire egyszerű. Ha biztonságot és védelmi politikát is akarunk, egy amely értelmében a jelenlegi kohéziós politika 2023-ban fut ki. Én azt gondolom, hogy ezekkel kapcsolatban időkorlát három perc. Eh, cercherò di concentrarmi su questo. Anch'io penso... E Nos, megpróbálom akkor betartani ezt, mondja Vioti úr. Eh, köszönöm a biztos úrnak azt, amit elmondott, és gratulálok a raportőröknek a, az elvégzett munkájukhoz. Csak néhány dologra térnék akkor ki a felvázolt MFF-fel kapcsolatban. Tomászony elég jól ismertette az álláspontunkat. És aztán lehet, hogy mégis lesz néhány kérdésem az erőforrásokkal kapcsolatban és a saját erőforrásokkal kapcsolatban is. MFF. Azok az ambíciók, amiket megfogalmazott, és amelyeket osztunk, nevezetesen, hogy 2019 áprilisában legyen egy általános megállapodás a választások előtt, ez nem szabad, hogy malomkő legyen a nyakunkban. Én nekem van egy kis tapasztalatom az éves költségvetésekben, e, ugye ott van egy végső határidő, és aztán e, egyre nagyobb súlya nehezedik ránk. Nekünk itt most arra kell odafigyelnünk, hogy azért elég időt adjunk magunknak arra, hogy e, tisztességesen elvégezzük a munkát, megbeszéljük a dolgokat. Nyilván a következő MFF határozott a politikai ambíciókat kell, hogy képviseljen, illetve ehhez megfelelő erőforrásokat kell biztosítani. Ami a saját erőforrásokat illeti, lenne néhány kérdésem. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit elhangzott. A digitális kérdéskörrel együtt kell valamit kezdenünk, és nem szabad hagyni, hogy a Facebook egyedül döntse el, hogy mennyi adót hajlandó fizetni és hol, ahogy, azt, ahogy arra utalt a, a cég alapítója a közelmúltban. Tehát szeretném, hogyha eldön, mi döntenénk el, hogy mennyi adót kell fizetni, hogyan, hol. És ezt ne a nagy befektetők vagy a nagy cégek döntsék el, ami a környezeti adót illeti Itt eh, a szociális dömpingre és a fiskális dömpingre is tekintettel kell lenni. Független attól, hogy milyen adót vezetünk be, az EU-n kívülről érkező szociális dömpingre is eh, oda kell figyelni, amelynek része a környezeti dömping. ne azért menjenek a cégeink külföldre, mert ott a környezetvédelmi szabályok enyhébbek, és... Ez... Ali úr, köszönöm elnök úr, biztos úr, a ezeket hatékonyan kell elkölteni, ez fontos. Emellett arra is oda kell figyelni, hogy a polgárok komponenst csökkenti. Ami az erőforrások elosztását illeti, az új rendszer olyan területeken kell, hogy megvalósuljon, ahol olyan projektekre kell koncentrálni, amelyek hosszú távon kifizetődőek, és nem olyan programokra, amelyek csak rövid távok. A gyors erőforrás odaítélést hatékonyan és átláthatóan biztosítják. Az erőforrások allokációjának hozzáadott értéket képviselnek, és a polgárok hasznára válnak. Köszönöm a zöldek részéről. Ketten vannak, akik jelentkeztek a listára. Most egynek adnám meg a szót. Autorité de présidente ou de coordinateur pour choisir si... A koordinátornak, a koordinátor eldöntheti, hogy ő legyen az, vagy elnézést most. Madame Iriada. I'm hoping for the bonus prize of keeping it um, shorter. Köszönöm. Uh, asszony, uh, én próbálom rövidre fogni. Uh, a gazdasági társadalmi egyenlőtlenségek, munkanélküliségre jobban koncentrálni kell, helyi, tagállami és európai szinten is, és ehhez szükség van a megfelelő beruházásokra, hogy megteremtődjön a szolidaritás alapú fenntartható fejlődés, mert ha ezt nem tudjuk elérni, akkor a fragmentálódás folytatódik, és a konfliktusok nőnek. Eh, Felfigyeltem biztos úr arra, amit mondott, eh, arról, hogy eh, ne osszák meg az európai családot. Oda kell figyelnünk, hogyha a beruházásokat a katonai területekre koncentráljuk, és egy erődítményt hozunk létre, és erődítésszerű határokat, akkor az ír példából merítve mondhatom, hogy a kemény határ, ami hál' Istennek már nincs Észak és Észak-Írország és a köztársaság között, ez azt gondolom ebből tanulhatnánk. Tehát jó lenne, hogyha ezt nem táplálnánk ezeket a félelmeket és a növekvő katonai kiadások szembeállítva a kap csökkenésével, illetve a szociális kiadások csökkenésével, én azt gondolom, hogy fontos az, hogy maradjon szolidaritás, együttműködés, egyenlőség a 27 tagállam között. A szociálpolitikákra jobban oda kell figyelni, az oktatásra, a fejlesztésre, a képzésre, az egészségügyre, az integrációra, és egy egyszerű redistributív adópolitikára, valamint az adóparadicsomok felszámolására. Tehát vissza kell térnünk az EU alapító elveihez, amelyek mégis szolidaritás és a szociális Európa voltak. Valójában ezt akarják az emberek, Remélem, hogy ez a párbeszéd ennek megfelelően folytatódik. Azt hiszem, hogy díjat érdemlek azért, hogy ilyen összefogott voltam. Félicitations, Madame Pour les verts, Madame. Gratulálok. A zöldek esetében Trüppel asszony és mivel a kulturális szakbizottság jelentéstevője is a kettő tenni. Angolul beszélek, először aztán áttérek majd németre. Harmadik alkalommal veszek részt az új MFF-ről szóló tárgyalásokban, és úgy gondolom, hogy a konfliktusok még nehezebbek és súlyosabbak lesznek, mint az utolsó alkalommal, mert az úgynevezett nettó befizető országok között és a kedvezményezett országok között még tovább nőtt a feszültség, nagyon nehéz lesz az európai költségvetést a nettó befizetők révén növelni. Tökéletesen egyetértek az elhangzottak és nagyon csalódott voltam, amikor Martin Schulz, mint EP elnök, csökkentette az európai költségvetést első alkalommal. Számomra ez nagyon rossz eredmény volt, és több frakció is támogatta. Mi a zöldök nem osztottuk ezt a véleményt, és azt gondolom, hogy az elmúlt három-három és fél év meg is mutatta, hogy az európai költségvetés a kultúra, kutatás, oktatás, és különösen az éghajlatváltozás elleni küzdelem, valamint az afrikai ország stabilizása érdekében történő lépésünk, hogy kevesebb menekült hagyja ezeket az országokat. Ez nagyon sokat jelentett volna az európai költségvetésből, és most németre térek el. Also ich teile den Ansatz von Herrn Oettinger, dass Oettinger úrral egyetetek abban, hogy nagyon fontos az, hogy mértékteljes csökkentéseket érjünk el a nagy programoknál, például a kohéziós alapoknál, a mezőgazdaságnál viszont én zöldként egy ilyen mértékteljes csökkentést a nagy üzemeknek, és ez nem igazán környezetbarát. Ha megnézzük azt, hogy milyen módon szennyezik a balti tengerzetek, ezt tükrözni kell majd a következő MFF-ben, és én osztozom Öttinger úr véleményében, illetve Tomá, illetve Olbricht úr véleményében nem tükrözzük ebben, ugyanis ez politikailag majd rosszul sülhet el számunkra, ráadásul nem jó a bolygónak sem. Nézzük azt meg, hogy mi történik, tükrözzük ebben, ugyanis ez politikailag majd rosszul sülhet el számunkra, ráadásul nem jó a bolygónak sem. Nézzük azt meg, hogy mi történik Kaliforniában az áradásokkal, a földcsúszamlásokkal. Ez mind függ a klímaváltozástól, nagyobb a szárazság, nagyobb, több a sivatag. Egyetértek abban, hogy Nincs ez szükség eurózóna költségvetésre, hanem egy magasabb európai költségvetésre van szükség, és mindenkinek ebben részt kell vennie, hiszen szeretnénk, kivéve a Dániát és az Egyesült Királyságot, hogy mindenki az eurózóna tagja legyen. Fontos politika ez, fontos az, hogy közös legyen a valuta, hogy közös európai védelmi erőkre van szükség annak érdekében, hogy felelősségteljesen tudjuk vállalni a globális felelősségeinket, de igazából egyfajta poolingra van szükség, és arra van szükség, európaiként nem akarunk, hiszen az amerikaiaktól függeni a védelmpéget, El kell menni a biztos úrnak mindjárt, rövid legyen, mondja az elnök. El kell menni a biztos úrnak, úgyhogy most inkább egy perc. Kutatásra ezt fel kell Hát mindjárt el kell, hogy menjen a biztos úr. Azt mondtam, hogy röviden, és Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Zárni úr, nagyon röviden. Először is az MFF-ről. Nem fogok a konkrét részletekbe menni, a jelentések részleteibe, csak az általános célokról beszélnék. Ma az új MFF kihívás, és ez a kihívás különösen összefügg a nettó befizetőkkel különösen az Egyesült Királyság kilépése nyomán. Felmerül a kockázat, hogy Olaszország, Franciaország, Németország esetében növekedni fog még inkább a különbség között, amit befizetnek és amit kapnak. Azt hiszem, hogy a megfelelő megközelítés az, hogy ez a szakbizottság és az európai intézmények is úgy járjanak el, hogy a formula megmaradjon, és az arányok ne változzanak. A kifizetések csökkentése azon kiadásoké, amelyek érzékelhető eredményt nem mutatnak, ez egy jó módszer lenne, és vannak ilyen költségvetési sorok egyébként, politikai döntésről van szó, láttuk, hogy ez működik, például a Törökország előcsatlakozási alapok esetében, ahol politikai akarat volt, hogy csökkentsük és ez igazolt is volt. A saját forrásokról pedig vannak kétségeim, elolvastam a jelentéseket, de nem látok semmi különösebben innovatívabb az egészben. Igazából amit látok az az, hogy új adókat akarnak bevezetni, és ezzel a roaminggal kapcsolatban volt néhány országnak ilyen tapasztalata, az Európai Unió nagyon jó munkát végzett, csökkentette, a maga is kifejezte, hogy kétségei vannak a dologgal kapcsolatban. Olaszországban javasolták a pénzügyi tranzak, maga is kifejezte, hogy kétségei vannak a dologgal kapcsolatban. Olaszországban javasolták a pénzügyi tranzakciós adó bevezetését, de az eredmények, amit ez okozott, sokkal alacsonyabbak voltak, mint az elvárások. És a jövedelem nagy része, ami az euróvezetbe kellene, hogy visszafoljon, lehet, hogy egész egyszerűen csak eltávozik ebből a térségből. Ezzel az új adóval azt hiszem, hogy talán túlbecsüljük azt, hogy mennyi forrás. A műanyag fogyasztását csökkentsük, az egy dolog, de hogyha ebből új forrásokat akarunk termelni, az egy teljesen másik célkitűzés, és a kettő az nem párhuzamos. Biztos úr, mielőtt távozik, megköszönném, hogyha az ajánlásét megfogalmazná. Engedje meg, hogy három pontra kitérjek, és majd egyébként megpróbálok beszélni önökkel a frakcióikon belül, de van ez a három pont, amely ö, fontos lenne. Az első a digitális kérdések. Két ö, fontos ö, vonzata van ennek. Az egyik az az, hogy a digitális technológiába történő befektetés, a digitális infrastruktúrába történő befektetés, a digitális képzés fontos. Azon kell elgondolkodni, hogy a digitális forradalom az egyik legfontosabb jelenség, ezért kellene egy digitális alfejezet az európai költségvetésben, annak érdekében, hogy összesítsük az eszközöket, és megmutassuk azt, hogy mennyire fontos a digitális programok léte az Európai Unióban. Második sorban felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet az adattal működő platformokat egy autót késítenek, Pozsonyból érkeznek az alkatrészek, illetve Bukarestből, akkor tudjuk azt, hogy a, a parlament körében is van ehhez támogatás. Egy fenntartható igazságos adóztatásra van szükség itt. A bevétele az USA-ba visszaviszik az alacsony adóztatási Második pont a védelem. Itt nem arról van szó, hogy legyen több kiadás a védelemre, itt a hatékonyságról van szó. Be tudjuk bizonyítani azt, ezt európai szinten koordinálnánk és társfinanszíroznánk. És ha a dimenziót megnézzük, hogyha 2000 nagy csökkentünk, tehát jobb befektetésre van tehát itt szó. Tehát egyértelmű az, hogyha európai szinten standardizáljuk a fegyverfajt, eh, aktiváljunk, és 500 eh, milliót pedig a, eh, a kutatásra. Nagyon fontos az, hogy amit elköltünk erre, azt európai szinten koordináljuk és fektessük be. Ez egyértelműen jobb. Az amerikaiak egy dollárért sokasnél, tehát így ugyanannyit kaphatnának, mint az amerikaiak. Trüppel asszony, még találkozunk majd, ön ezt jelezte, hogy találkozni kíván velem. A kultúra, média, film területén jelezte majd itt degresszív támogatás, határok meghúzása. Az Európai Szemvőszéktől is kaptunk egy értékelést, hogy a 20% a teljes költségvetésben a klímaváltozás érdekében. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit jelent ez a termelés és a fenntarthatóság szempontjából, illetve a sokszínűség szempontjából, a mezőgazdaság megtartása szempontjából lehet, hogy más, fejlettebb eszközökre lenne szükség. Köszönöm szépen. Merci, monsieur. Biztos úr, van egy kérdésem az MFF-fel kapcsolatban sikerül-e, ha sikerülne megállapodni e, tavasszal, akkor egy e, jelentős eljárási e, és finanszírozási egyszerűsítésre kerülhetne ez most. Mindenesetre köszönöm, hogy eljött. Je souhaite que nous puissions nous revoir és reméljük, hogy a következő napokban is találkozni fogunk, és azt kívánjuk, hogy eltökélten és ambiciózusan fogassa, folytassa útját. hozzánk, mindenki két percet kap, és nagyon szigorúan be is kell tartatnom ezt. Kérem értsék meg, Marinescu úr kezd, az ITRE és a TRAN részéről köszönöm, elnök úr. Először is örülök annak, hogy az űrpolitikát hajlandó támogatni Ötinger úr a tegnapi konferencián is eléggé fontosnak rajzolódott ki ez a politika, több pénzre lenne szükség. Aztán úgy gondolom, hogy a, azt remélem, hogy a CEF a programot is legalább olyan mértékben támogatni fogják, mint ahogy Lewandowski úr segítségével ezt megtettük hat évvel ezelőtt, e, és ahogy az, az Ulbricht és Toma kollégák jelentéseiben is szerepel, az FP9-et is reméljük, hogy 50%-kal gazdagabban fogják finanszírozni. E, csomó más dolgot elmondhatnék eh, a TRAN és az ITRE véleményeiből, de ez a két, eh, vagy ezek a legfontosabb dolgok, amiket most így gyorsan fel. Jatemaki asszony kap szót. Envi eh, bizottság részéről. Köszönöm, rövidre fogom. A költségvetésben a fenntarthatóságra kell koncentrálnunk. Az EU-nak eh, vannak kötelezettségvállalásai klímaváltozással kapcsolatban, de eh, sajnálatos módon ezek a kötelezettségvállalások nincsenek eh, a költségvetésben lefedve. Ez, ezzel kapcsolatban mindenképpen lépni kell. Hallottunk bizonyos irreális megközelítéseket is a Brexit hagyta lyukkal kapcsolatban a matematikai feladatokat, és fel tudjuk mérni reálisan, hogy mennyi pénzre számíthatunk. Említés történt itt az adóztatásról. Alternatív be forrásokra kell odafigyelni. Howard a kiejtése a nevemnek. In on behalf of the... Oh, words. All right. <laughs> Um, I'm speaking on behalf of... Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy a kohéziós politika még mindig a legfontosabb beruházási politikája az Európai Uniónak, és uh, az EU uh, nagy teszi a finanszírozást, és uh, um, remélem, hogy el kellene érni, hogy ugyanannyi pénzt kapjon legalább, mint vagy um, sokan azt gondolják, hogy mennyire bonyolult, azt gondolom, hogy a politikai akarat kell hozzá elsősorban, emellett további egyszerű többi politikának is bizonyítania kell a hatékonyságát mely a, valamilyen irányba akarja lökni a fogyasztókat, nem feltétlenül működik. A, a digitális piac hatékony adóztatása azonban egy olyan terület, amit a tagállamok nem tudnak kezelni, és itt valóban hozzáadott értéke van az EU-nak. Az EU elég nagy ahhoz, hogy megadóztassa a, a, a digitális megjegyzés. Még mindig nem lehet látni azt, hogy mekkora a rés a Brexit miatt, mert a jelenlegi brit kormány által elmondottak nem mindenben reálisak, az biztos, hogy jövőben is hozzá akarnak majd férni az egységes piachoz. Nos, azok az adók egyébként, amiket fel akarnak számolni. Deve, Rübik úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A Deve szakbizottság az for Trade 0,7%-a lehet a GNI-nak az Európai Unióban, ennyit lehet a fejlesztési politikára adni, és hogy az élelmiszer biztonság és a védelem legyen a prioritás, illetve a tiszt, ezzel sokan pénzt kereshetnek a menekültekkel, tehát gondoskodnunk kell arról, hogy ezeket a struktúrákat át kell gondolnunk, a pénzek eltűnnek, aztán adóparadicsomokban. A szemőszének is van egy jelentése, amely felvázolja ezt a problémát. Úgy vélem, hogy és a frakciók egyetértettek abban, hogy eh, itt változtatni kell. Jön. És, eh, itt valóban a prioritásokról van szó, és a hozzáadott értékekről, és a prioritások eh, a legfontosabb a hozzáadott értékre is. Vannak új prioritások, ott van a migráció, ott van a biztonság és védelmi politika. Ezek olyan új prioritások, tehát prioritás és hozzáadott értékek. Hogyan lehet a hozzáadott értéket elérni? Kutatásfejlesztés, illetve közbeszerzések a védelempolitikában. Közelíthetjük meg a kohéziót egy újfajta módon. Felejtsük el a régi struktúrát vonhatunk le konklúziókat és fontos tanulságokat. Saját erőforrások vonatkozásában pedig ne féljünk egy igazán európai adót, egy adót, mert nem akarják az emberek a, a bonyolult a adórendszert, amit Brüsszel esetleg rájuk erőltet, hanem... E- amit a tervet hallottunk, az az, hogy a mezőgazdasági szakpolitikákat, intézkedéseket visszaadja a tagállamoknak, egészen konkrétan az egyszerűsítés érdekében. Lehet, hogy ez a mi életünket egyébként még meg is ne. Vörös zászlót lobogtatunk itt a vitában, ez hiba. Oblicht és Toma asszonyokkal kapcsolat, úrral és asszonyokkal kapcsolatban egy kicsit csalózott, csalódott voltam, mert azt mondják, hogy a régi feladatokra legyen minden ugyanúgy, ahogy eddig volt, és az új feladat vitatni. Azt gondolom, hogy itt most egy lehetőséget szalasztunk el. Nem a szubszidiaritásról van szó, és arról, hogy mi az EU feladata, és mi a tagállamok feladata. Szerintem mi ne vállaljunk be feladatot, hogyha nem tudjuk, hogyan finanszírozzuk. Ott van az ifjúsági kezdeményezés. Nagyon sok kérdést fel kell vetnünk, és a szubszidítás kérdését alaposan megvitatni. És pontosan ezért úgy gondolom, hogy sokat kell még tennünk, és tehetünk is. Nem hallottam semmit sem a, a kondicionalitásra. Ez fontos pont számomra, hogyha a kondicionalitás... Köszönöm szépen. Kárdia Zábal asszony kapszol. Muchas gracias, eh, señor presidente. Bueno, Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az első valódi vita erről a témáról, és persze nagyszerű, hogy meghallgathattuk a biztos urat, aki érdekes dolgokat mondott. Nem tudok minden ponttal konkrétan egyetérteni, de és ráadásul néhány kolléga után szólalok fel, például Kresszel hogy egyáltalán nem tudok egyetérteni a mezőgazdaság újraállamosítása vagy nemzeti tételével kapcsolatban. Szerintem ez egy óriási nagy hiba lenne. Nagyon sok tanulmány mutatja azt, hogy a mezőgazdasági kifizetések egy mederbe terelésével sokkal hatékonyabbak lehetünk, és gazdasági szempontból észszerűbbek, mint hogyha ismét visszadjuk a tagállamoknak ezt a lehetőséget. És a tagállamoknak, a gazdáknak alkalmazkodniuk kéne az új politikákhoz. Szerintem ne lépjünk vissza. Ez az első pont. Aztán a kondicionalitás. A feltételekhez kötöttségről már évek óta beszélünk, aztán jött a menekült válság, és néhány ország kapacitás hiányával kapcsolat, kapcsolata miatt egy kicsit eltértünk ettől a vitától, de nagyon veszélyes ez a téma hogyha a kondicionitást bevezetjük, akkor minden tagállamnak ki kell dolgozni a feltételeket, ezeknek meg kell felelni, és hogyha nem felelnek meg, akkor szankcionálni kell őket. De én nem értek egyet azzal, hogy a kohéziós alapokon keresztül szankcionáljuk őket. Miért pont ezzel szankcionáljuk a tagállamokat? Ezek a kohéziós alapok általában olyan régiókba jutnak, ahol a helyi hatóságok költik el őket, akik egyáltalán nem felelősek a feltételek nem teljesítéséért országos szinten. Szerintem nagyon veszélyes a más szakpolitikák nem teljesítése, teljesítése miatt kohéziós alapokkal keresztül büntetni a tagállamokat. És nem csak a menekült politika, hanem más szakpolitika és megállapodás is oda vezethet, hogy a tagállamok nem feltétlenül felelnek meg minden feltételnek, de ennek semmi köze a kohéziós politikához a biztosok már beszélnek a számokról, az MFF-ről, a Brexit hatásairól, a saját források arányáról, és azt látjuk, hogy bizonyos programok esetében, hogyha az ő számait nézem, akkor kénytelenek leszünk csökkentéseket eszközölni, de ez nem túl praktikus, hogyha olyan programokat csökkentünk, a költségvetését csökkentjük, amelyeknek van hatékonysága és konkrét eredménye. Hogyha ezektől a programoktól elveszük a pénzt, akkor nem lesz hatásuk, akkor miért nem tettük ezt meg korábban, akkor miért nem finanszírozunk valami mást? Legyünk itt világosak kollégák. Mit akarunk elérni? Nőjünk fel. Milyen projekteket akarunk támogatni a jövőben? Nagyon sok legitim ötlet volt egyébként eddig is. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az Európai Uniónak többet kéne tennie, a tanács is azt mondja, hogy az Európai Unió tegyen többet az állampolgárokért. Ha többet akarunk tenni, nagyon jó, de akkor több pénzre van szükség. De ne próbáljuk meg magunkat becsapni. Vejtere asszony kap szót. Paldies, prezident! Hallgattam a biztos urat. Szerintem ő jó úton jár. A prioritásokkal is egyetértek különösen a szigorú határellenőrzéssel az adott értékről beszélni. A gazdasági ABC alapján a gazdasági piac akkor működik legjobban, hogyha hasonló fontos. Nagyon sokat tettünk e tekintetben, de még mindig sok tennivaló áll előttünk, hogy Európa keleti része fejlettebb legyen, inkább, mint most. Aztán az infrastruktúrába kell beruházni, ezért fontos a CEF, a Rail Baltic, a balti államok és a déli államok vasúttal való összekötése szintén nagyon fontos, így tudnánk csökkenteni a keleti országok Oroszországtól való függését. És lelkesen, ha ezt kigazítják, akkor most több mint 200 milliárdot tudunk elkölteni egy évben, de össze kell terelni egy mederbe az erőforrásokat, mert úgy tudunk hatékonyak lenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig állánámás mértékben egyetértek azokkal a kollégákkal, akik erősebb kohéziós politikát és mezőgazdasági politikát szeretnének látni, és tudom, hogy beszélhetünk az átszervezésről, a nagyobb hatékonyságról, az egyszerűsítésről ezekben a politikákban, de úgy vélem, hogy a csökkentésről nem beszélhetünk, mert ez nem küldene jó jelzést az állampolgárok felé Európában. A kohézióról szólva el kell mondanom, hogy ez a politika az éghajlatváltozásról is szól, a digitalizációról is, a tudományról is, az összes többi szakpolitikáról, amit szintén említettünk. És a kohéziós politika szól a szolidaritásról is, ami néhány más szakpolitikában hiányzik. Tudom, hogy a költségvetésben két szakadék van, az egyik a Brexit miatt, a másik pedig az új prioritásokhoz köthető. Éppen ezért nincs könnyű megoldás. A jövőbeli megközelítéssel kapcsolatban, és emiatt szeretném hangsúlyozni azt, amit Lamaszúr úr is mondott, hogy gondolkozunk el a befizetések megnövelésén ez ne legyen egy ilyen érinthetetlen kérdés. És egy utolsó dolog, igazából ezt a kérdést akartam föltenni, amikor Öttinger biztos úr még itt volt, de hát miután ő már nincs itt, talán Obricht kolléga vagy valaki más rendelkezik a válasza. Azt mondta a biztos úr, hogy nem lesz egy második költségvetés az európai költségvetésen belül, nem lesz egy euróövezeti költségvetés. Ez azt jelenti-e, hogy nem lesz az euróövezetnek egy költségvetési kapacitása, egy saját címsora, és hogyha ez így van, akkor ez azt jelenti-e, hogy nem lesznek meg azok a konkrét programok, amelyeket ezen költségvetési soron, költségvetési fejezeten belül irányoztunk elő a struktúrális reformokra és konvergenciára, vagy azt jelenti, hogy ez majd megmarad a kohéziós politikán, vagy más költségvetési területen belül. Megadom a szót az alelnököknek, kérem engedjék meg az elnöküknek, hogy ő is személyes jogon hozzászóljon. Köszönöm a jó bizottságnak a tagja lehetek, de három és fél év alatt azt a következtetést kellett levonnom, hogy amikor válságokkal, előre nem látható helyzetekkel állunk, az európai adófizetők terheit növelni ezzel. De hogyha saját forrásokat akarunk, akkor ezeknek össze kell függeniük nemzet eszközt ad az európaiaknak, hanem a, azt a, a, a nettó befizetők eszközt ad az európaiaknak, hanem a, azt a, a, a nettó befizetők, a közös agrárpolitika, kohéziós alap és ez nem jelenti azt, hogy egyébként, hogy itt nem lesz szükség reformra, például a 2020, Horizont 2001 egyes évekbeli költségvetéseken belül is, és csak gondolok a következő hónapokra. Nem lesz könnyű ezt a következő hónapokban sem végrehajtani. De hogy lesz rugalmasság, és ami csak az európai tehetetlenséget fogja illusztrálni. Aztán a hozzáadott érték kérdésében – Látom, hogy az 1,3 függőséggel kell döntenünk, mert látjuk a globalizáció hatásait, és lesznek olyan szuverenitás érintő kompetenciák, amelyeket nem lehet majd, amelyek hatékonyak lennének, hogyha európai szintre emelnénk őket. Aztán kérjük meg a tagállamokat, hogy ezeket a nemzeti konferenciákat tegyék át a cségvetés, és így tudnánk megmutatni azt, hogy az Európai Uniónak milyen hozzáadott értéke van. Kedves kollégák, ezeket a megjegyzéseket szerettem volna megtetni. Köszönöm szépen, hogy eszmecserét folytattam a hétvége során. Nos, Nos, én teljesen egyetértek azzal, amit Szárvama úr mondott. Nem mi vagyunk a tanács, nem mi vagyunk a bizottság. Ami léteznek, akkor azokat is ki kell elégíteni, ahogy azt egyébként a 311-es cikk is mondja, és van egy ilyen vörös vonal, hogyha a jó gazdálkodás az észszerűség alapján megfelelő erőforrásokat is kell biztosítani. Ami nem észszerű, és ezt csinálja a tanács, az az, hogy azt mondja, hogy vannak új szükségetek, viszont nem adnak új pénzeket. Aztán ezt után persze tudunk be az Európai Uniót, akkor több pénzre van szükség. E, én úgy gondolom, hogy az az észszerű vagy racionális dolog, hogy nem azt fogom most nem amellett kardoskodni, hogy duplázzuk meg, hanem azt gondolom, hogy legalább tartsuk meg ezt az összeget középtávon. Csökkentsük a beruházásokat az Európai Unióban? Úgy tűnik, hogy egyesek ezt mondják, ami szerintem nem észszerű. E, ami pedig az agráriumot illeti, ugyanez az érvelés e, sajnos a képviselő azt, hogy már elment, e, de hogyha zöldíteni akarjuk a mezőgazdaságot, ahhoz is pénz kell, mert pénzbe kerül az, hogy miért nem nehez, Gressle asszony kérdezte, hogy miért nem eh, visszük vissza nemzeti szintre. Eh, nos, akkor egymás között fogunk versenyezni, eh, hogyha ezt megtennénk. Miközben ugye konvergálni akarjuk a dolgokat, ami egy kimondott cél, hogy egyébként én is olvastam azt a feljegyzést, amit a franciák írtak, hogy ha a britek mennek, akkor az azt jelenti, hogy nem lehetnek ugyanazok a kiadások. Tényleg? Hogyha a brit az eszközök, akkor pedig nem fogunk újabb szükségleteket keresni. Én természetesen támogatom a védelempolitikát is, e, és ebben is van racionalizálni való, meg egységesíteni való. Nincsenek új bevételek. Köszönöm, Toma asszony. Majdnem öt percet beszélt, nem mondtam meg korábban, de innentől kezdve akkor lehet, hogy mindenkinek öt perce van. <coughs> Euh, just, uh, just not, not to be... Nem annyira politikailag korrekt ez, de amiről beszélünk ma, az a kérdés, hogy most a bizottsági javaslatára van -e itt szó most, vagy pedig a saját javaslatunkról ma a jelentést többször is, és el kell mondjam, hogy nekik ez egy bizottsági probléma. Most ők arról beszélnek, hogy mit csináljanak majd a májusi javaslatukkal, hiszen a különböző biztosoknak különböző ambícióik vannak, aztán már meglátjuk, hogy májusban mivel állnak elő. Ezt persze figyelemmel e, tűnk reális is, de ambiciózus is. Mi vagyunk a parlament. A parlament azt mondja, hogy ez egy politikai lépés. Most a tanácson van a sor. Mit akartok csökkenteni? Mert az elemzéseink szerint, hogy ezzel egyet, de mi szeretnénk a szakítani a régi szokásokkal. Mi egy elemzés eredményét tárjuk ide, És pontosan ezért én nem akarok beszélni a bizottság reakciójáról. Mi három pont. E- Nagyon gyakran beszélünk a politikák e, tartalmáról, ugyanerről beszélt Toma asszony, és mit is jelent igazából a mezőgazdasági politika? Mi ez igazából? Ez a kérdés. Ez a gazdaság egy része? Vagy ez a termelés, ez az élelmiszertermelés, vagy az élelmiszer tehát itt az ideje annak, hogy ezt megválaszoljuk, hogyha szeretnénk itt változásokat, mert változtatni kell. A kérdés az az, hogy hogyan fogjuk majd megváltoztatni mindazt, amit Hogan úr javasolt. Lehet itt az ideje annak, hogy megválaszoljuk ezeket a kérdéseket. ez nem olyan, mint a kohéziós politika általánosságban. Itt a specifikitása nem a tartalomról szól, hanem a módszerről. A módszer a megosztott irányítás. Tehát amikor mi azt kritizáljuk, hogy hogyan költik el a pénzt, akkor a tartalmat kritizáljuk, vagy pedig a módszert. Azt kritizáljuk-e, hogy hogyan költik el a pénzt dolgokra. Tehát a kérdés az, az nem az, hogy mit kell tennünk, hanem hogy mi a tartalom. És néha összekeverjük a módszert a tartalommal. Kellenek a kohézió elemei? Igen. Szeretnénk a tagállamokkal megosztott irányítást? Hiszen egyre inkább csökkentjük ezt. Itt van a CEF, a közlekedés megerős fejezetet javasolnak a kohézió nélkül. Ez teljes mértékben felborítja a kohéziós politikát. De azt mondtuk, hogy kevesebb legyen a kohézióra, kevesebb legyen az infrastruktúrára, a közlekedésre. Tehát a módszer erősíti a konvergenciát. Amit eh, mi mondunk ma, vagy a bizottságban ezt el tudják magyarázni, hogyan, és Gárdi Ezabál azt is ezt mondta, hogyan lehet ezt az 50, 50 százalékot elérni, aztán meg csökkenteni a kohéziós politikát. Szerintem nagyon nehéz ezt a kettőt így kombinálni. Nem tudom, hogyan lesz ez lehetséges, hogyan lehet csökkenteni, ugyanakkor viszont mindjárt vége az 5 percnek. Köszönöm szépen azt, hogy nem kritizálták a jelentésünket, legalábbis most. Bizonyára ez még majd eljön. Készek vagyunk arra, hogy együttműködjünk, és készek vagyunk arra, hogy komoly vitát folytassunk le, egy olyat, ami nem csak a számokról szól, hanem köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását. Minden jelentés párhuzamosan zajlik, ugyanazzal az ütemtervel, ugyanaz a célunk, hogy Öttinger urat arra ösztönözzük, hogy legyen bátor a bizottsági javaslatban májusban. Számomra a legjobb az az volt, hogy meghallgathattam a francia kollégáimat, akik Szkeptikusak voltak a mezőgazdasági kérdésekkel kapcsolatban, szinte ez egy kopernuszi, fordulat volt. a saját forrásokról Alan Lamassur részvételével beszéltünk, aki igazi úttörő ebben a kérdésben, nem mindig volt sikeres, most talán könnyebb a saját forrásokról beszélni Cameron miniszterelnök nélkül, és anélkül, hogy itt lenne a megszorítás nyomása, hiszen 2011-ben, 12-ben, 13-ban ez volt a valóság. De mi mindig óvatosnak kell lennünk a választást megelőző évben, hogy ne legyünk túlságosan provokatívak, ugyanis nem tudjuk megítélni azt, hogy az egy euró ami Brüsszelben megy, az tényleg megtakarítást jelent nemzeti szinten, például a védelmi kiadások kapcsán ezzel érvelnek, azt mondják, hogy nemzeti szinten ez nem jelenthet megtakarítást. Azt sem tudjuk megígérni, hogy fiskális semlegesség lesz, hogyha komolyan vesszük a költségvetés névértékét a britek hozzájárulása nélkül. Tehát mindenképpen ezért kell óvatosnak lenni ezzel a kérdéssel. Öttinger egyértelműen a műanyag adózást, az ETS-t akarja. Ezek a javaslatok eléggé vitatottak, még az hiát is néha agresszív adóztatosnak tekintik. Az e eltérése kapcsolatban egy kicsit meglepett vagyok. Legosan sok, és ez még kevesebb lesz a jövőben, hiszen nagyon ambiciózus céljaink vannak a széndiokszid leépítésével kapcsolatban, tehát ez 4 milliárdnál kevesebb lesz, és az ben benne van Norvégia is, és Írország is, hogyha emellett szállunk síkra, dömpinget, ez a szén adó, ez fajta mozgásteret eredményez. Köszönöm, Zsár Döplé következik. Köszönöm. És köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában, és megjegyzéseket tette, esetleg megrót minket. E, először is e, én eh, nyilván az MFF-fel kapcsolatos eh, eh, raportőrökkel kapcsolatban semleges kell, hogy legyek, miközben nyilván saját magunk iránt kritikus vagyok egyetértek azzal az ambícióval, amit ők mutatnak. A kohéziós politika az európai szinten fontos a fejlettebb, kevésbé fejlett országok közti kapcsolatok szempontjából fontos. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a kohéziós politikának a belsejében mi van, az egy legatim, legitim kérdés, és ezt nem lehet kikerülni. És milyen megfelelő összegekről beszélünk a kohéziós alapon belül. Emellett János kollega által elmondattakra is reagálnék, ugye itt beszélt a költségvetési semlegesség kérdéséről. Én azt gondolom, hogy ezt ki kell jelentenünk, és megmondom, hogy hogyan lehet ezt csinálni. Mert hogyha mondjuk holnap növekednek a az eszközök és mondjuk a saját erőforrások megnövekednek, viszont a GNI komponens csökken, akkor valójában nem növekszik az összeg, a végösszeg. Ez gyakorlatilag egy technikai nehézsége a, ennek a gyakorlatnak. Itt, itt most a költségvetés növekedéséről beszélek. Tehát én azt gondolom, hogy ezt egy kicsit szakmaiban kell megközelíteni. Az ETS-ről szólva, az nem titkolom, hogy a belső beszélgetéseinknek egyik legnehezebb része volt. Egyébként nagyon jó klímában zajlottak ezek a beszélgetések, és beszélnünk kell róla, mert úgy gondolom, hogy ez egy olyan téma, amely kapcsán ugyan a konszenzus van magában az elvben, de a, a következmények kapcsán megosztottak a frakciók. Szarvana úrral pedig eh, egyetértek azzal, hogy bátorság kell, hogy legyen bennünk ahhoz, hogy kimondjuk, hogy Európának erre van szüksége, és ez pénzekre is van szükség. És egyetértek azzal is, hogy a polgároknak el kell dönteniük, hogy megérje mindez nekik eh, és akár hozzájuk is fordulhatunk közvetlenül, hogy igen, ez az, amire nekünk szükségünk van európai szinten. Hogyha ezt most kimondjuk, akkor nem kapunk semmit. Én, mint a föderalisták, kimondhatjuk ezt, de az első prioritás az az, hogyha akarunk saját bevételi forrásokat, és ezt bevinni az MFF tárgyalásba is, akkor ahhoz a legnagyobb többséget kell kialakítani a parlamenten belül. Hogyha kicsi a többség, vagy nem tudunk megállapodni strukturált és hiteles dologban, eh, akkor gyakorlatilag eh, meggyengülünk a tanács előtt. Tehát ez lenne az első eh, prioritásom, és ezért hajlandó vagyok erőfeszítéseket is tenni. Alapvetően, tehát meg kell vizsgálni a javaslatokat, Eh, hogy milyen módosítókra van szükséges. Hogyha nincsen vala, ha van valami a jelentésben, ami nem tetszik önöknek, akkor mondják meg, de a lehető legnagyobb támogatást akarom elérni a jelentés eh, eh, mellett. És gyakorlatilag ez a legfontosabb dolog, amit önöknek mondani tudok. Köszönöm. Én szintén csak visszhangozni tudom azt, amit Döprior mondott, hogyan rákérdezek arra, hogy mit mondott. Tehát egy, egyszerre növelünk és csökkentünk, ez a probléma. A, az űr politikával kapcsolatban eh, a konferencián nyilván eh, teljesen egyértelmű, hogy ez egy olyan politika, amelyek európai szinten kell eh, megvalósulnia, és mégsem. Így van ez. A valódi kérdés, hogyha hatékonyabbak akarunk lenni például az űrpolitika területén, akkor a Kopernikus, a Gnosz, a Galileo, ezek minden európai hasznára válnak, és ezt kommunikálnunk kell. És azt is el kell dönteni, hogy nemzeti szinten kell tartani a költségvetést, vagy összetenni azt, amink van, európai szinten, tehát nyilván a nemzeti költségvetések csökkennek, a kiadások csökkennek, mert ezt a pénzt a tagállamok európai szintre telepítik, és akkor ott be is tudjuk bizonyítani, hogy van egy európai hozzáadott érték. És ezt kell megmagyaráznunk az európaiaknak. Jelenleg ugyanis ez érthetetlen. A 80% a költségvetésnek most le van osztva a tagállamok részére, és a nemzetek fölötti úgynevezett igazán közösségi dologra van 20%. Ami pedig az agráriumot illeti, adunk támogatásokat például a szarvasmarhatartóknak, és közben a Mercosurral aláírunk egy támogatást, vagy egy megállapodást, és ezzel valójában a fennmaradásokat veszélyeztetjük a hazai gazdáknak. Tehát ezek a belső ellentmondások, barátaim. És amikor a következő választásokra felkészülünk, akkor ezekkel is foglalkozni kell, ugyanis furcsa dolog lenne, hogyha nem döntünk ezekbe a kérdésekbe, és közben összeállítjuk a költségvetést. Én nem vettem részt a 2013-as tárgyalásokon, mert később érkeztem. Ez egy e-, elég egyedi dolog ez az MFF. Mindenképpen egy nagyon érdekes dolog lesz. Izgalmas. Itt kell most abba hagynunk, az MFF, illetve a saját bevételek témáját. Toma asszony. Sur l'agenda. Egy kérdésem lenne a napi rendel kapcsolatban, hogy ez a jelentés hogyan fog tovább haladni? A menetrend mi lesz? Mondom, mondja az elnök úr. A módosítók benyújtásának határideje 31. január, szavazás a szakbizottságunkban 21-22 február, így a plenárisra a szavazás és a vita is a március hónapban kerülhet. Most a 2019-es költségvetés előadójának, Daniele Viotinak adom meg a szót. Sokat beszéltünk olyan témákról, amelyek nem állnak olyan messze az én témámtól. Nem kell most kitörnem egyesével a szövegre, hiszen a következő napokban mindenki ezt el tudja olvasni, kritizálhatja és benyújthatja a módosítókat. Néhány általános megjegyzésem lenne, és szeretnék egy kicsit beszélni a jövőbeli kérdésekről. Magamat is emlékeztetem, a, amelyek nem kötődnek szorosan a költségvetéshez, ezek exogén elemek. Először is a több éves pénzügyi szellem, amely egyre inkább megjelenik, ez pedig a Brexit. Éli kollégák, akik a költségvetés hatóság második vagy másik karját képezik, lehet, hogy ők bennünk. Az is nagyon fontos, hogy leküzdjük a populizmust, illetve az Európa ellenes politikát, hiszen az Európai Unió tovább kell fejleszteni. A populizmust konkrét politikával kell leküzdeni. Vannak olyan állóket is figyelembe kell vennünk. Szeretném megköszönni uh, Mohasen kollega tavalyi munkáját. Ében a Horizon 2020, a CEF, az FC2, ezek is lényegesek jövőre, hogy a fiatalokat, a családokat jobban figyelembe kell venni, vannak projektek már erre vonatkozólag, az Erasmus, Erasmus Plus, águnk gerincét, a kis és középvállalkozásokat is figyelembe kell vennünk. Ezeket a témákat tehát mindenképpen fel kell karolnunk. Szociális szinten és intenzívebben kell munkálkodnunk. Erről nagy csend volt a teremben ma. Minden egyes alkalommal, amikor a költségvetésről beszélünk, ez így van. Tegnap, tegnap előtt Pródi elnök úr, az Európai és ezt javasolta a bizottságnak. Infrastruktúrákra van szükség a szociális szinten is, már csak azért is, mert mi egy unió vagyunk, és ezért itt 2019-ben, abban a költségvetési évben, az új pénzügyi keret mellett, a saját források mellett meg kell vizsgálnunk azt, hogy képesek vagyunk-e, hogy egy szociális pillért létrehozzunk. Még egy dolog a különböző tématerületekhez. Az FC-ről én is szóltam, de szeretnék még beszélni eh, a módszerekről is. Az előző vitában is utaltunk arra, hogy a migrációt el kell választani a biztonságtól, illetve a védelemtől. A migráció egy olyan téma, amit a jövőben figyelembe kell venni. Volt egy aspektus, ahol én nem igazán értettem egyet, vagy legalábbis egy kicsit másképp gondolkodok, mint Öttinger eh, biztos, azt mondta, hogy nem nehéz megvédeni a külső határainkat, illetve a tengeri határainkat. Szerintem pont ellenkezőleg ez egy rendkívül komplex feladat, nem csak azért, mert technikailag nehéz ez, hanem azért is, mert humanitárius módon kell eljárnunk, hiszen mi Európa vagyunk, nem lehet egyszerűen megvédenünk a határainkat anélkül, hogy ne lennénk szolidárisak, és ne vennénk figyelembe az emberi jogokat, hiszen ezek alapértékei kontinensünknek. Ebben az értelemben pénzügyileg is kötelezettséget kell vállalnunk. Tavaly létrejött ennek az alapja, de sokkal többet kell még tenni, hosszú távon kell gondolkodnunk, be kell fektetnünk oda, ahol gondok jelentkeznek a migrációval, a szegénységgel. Lassanként meg kell próbálnunk ezeket a problémákat alapvetően megoldani. És most pedig szeretnék beszélni az eljárásról. Úgy gondolom, hogy az MFF az egyik fő téma, amelyel a parlamentben foglalkoznunk kell, és amelyben meg kell állapodnunk. A tanács új elképzelései az új politikai tevékenységek ezekhez új eszközök kellenek. Nem akarunk minden egyes évben a tanácssal az utolsó költségvetésről van szó. Nem szabad, hogy az utolsó pillanatban kapjuk meg. Nem tudom, hogy mi lesz a helyzet majd az utamtervel az egyeztetések kapcsán vagyis Strasbourg után ide vissza kell jönnünk Brüsszelbe. A következő a célom. Tárgyalt mindig elérhető volt, tehát módszertanilag úgy fogok eljárni, mint ő. És májustól kezdve... Gyöti, merci pour... Köszönöm. Köszönöm ezeket az útmutatásokat teljesen egyértelműek voltak. Négy ilyen eh, intézményközi egyeztetésen vettem részt, conciliation vettem részt. Tudom, hogy ennek van egy eh, teátrális aspektusa is, eh, ugye két hétig nem történik semmi. A parlament a néha az utolsó este, ugye ott van ez a nagy kihívás, és együtt megpróbáljuk majd ezt a módszert javítani, hogy már most elkezdődhetsenek ezek az együttműködések, ezek az egyeztetések, mert a parlament adóknak az EPP részéről Meyer kollega. Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst einmal köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm az új iránymutatások előterjesztését, és vannak olyan pontok, ahol nagyon sokat hallhatunk közösen, szenvedélyesen. Ezek a pontok most már benne vannak. Itt gondolok az Erasmus programra, és azokra a vitákra, amelyeket a tagállamokkal folytatunk, az jelent, és tényleg szó szerint van hozzáadott értéke az ifjúsági garancia kapcsán lenne kérdésem, a számvevőszék külön jelentését elolvastam, és kíváncsi lennék arra, hogy igazából 2009-ben ezt nem tudjuk megoldani, de mindig is érnek el a fiatalok számára, és ezért erre is hangsúlyt kell majd fejtetni a startupokra. Egy jó keret közé kell helyezni. Az ügynökségek azok, amelyek rendkívül gyorsan nőnek, gondokat melek inkább azon kormányokban nem bíznak, akik a megszólítást meghozták, még akkor is, hogyha ez szükséges volt, és az emberek nem szeretik általában a változások. Költségvetési szabadságban szigorúan tartottuk magunkat a Lisszaboni szerződéshez, illetve a szubszidatás elvéhez. Ez azt jelenti, hogy a szociális tegnap a konferencián, én ezt nem látom negatívnak, hiszen ez sok munkahelyet teremthet, de lesznek negatív hatásai is. A digitalizáció, hanem abban a szempontból is, hogy az emberek hozzáférjenek a hálózathoz, tudják használni a digitalizációt, hogy meglegyen a képességük arra, hogy amikor a nők számára megpróbálod megkönnyíteni a munkába lépést. Úgy gondolom, hogy amikor a 2019-es költségvetésről beszélünk, fontosnak tartom azt, hogy legyünk szolidárisak a menekültekkel, de minden illegális bevándorlót, hogy jó, hogy majd befejeződnek a katonai intézkedések, aztán minden segítségnyújtó védtelenül ott van egy... A frakciónak vannak kétségei. A védelmi politikát egyet tud érteni. Döpré úr. Hogy Tarand úrnak délben el kell menni, és láttam, hogy felpattant, ezért fordította meg a sorrendet, elnézést, mondja az elnök. Elnök úr, Nekem nagyon tetszett Vilti úr jelentése. Először is azért, mert csökkentett a nagy áruházak katalógusához képest, ami egy ilyen jelentés szokott lenni, az ő dokumentuma struktúrált, világos, persze vannak benne dolgok, amikre még vissza fogok térni, de olvasható, rövidített, és relatíve világos prioritásokat, sőt nem relatíve, nagyon pontos prioritásokat fogalmaz meg. Talán kicsit túlságosan is világos, ha mondhatom így, a 2019-es költségvetés a, az Európai Unió által, az Európai Unió előtt álló kihívásokra akar reagálni. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok kiegészítő költségvetési forrást a fiatalokra fogunk fordítani, vagy feláldozzuk ezt? Minden esetre a politikai üzenetet azt jónak tartom. Amikor a fiatalokról, mint prioritás, amivel ezt a célt legjobban el tudjuk érni, vagy például mondjuk a kompetenciák fejlesztésével, más célok kitűzésével <clears throat> jobban el tudnánk érni a fi- befogadható kihívásra. Hát ha a állam és kormányfők a 30. számához képest milyen költségvetést javaslunk, ez nagyon pozitívnak tűnik. Egyetértek néhány fenntartással, ami a